Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! A tegnapi ülés jegyzékönyve elérhető, van-e valakinek megjegyzése azzal kapcsolatosan? Úgy látom, nincs, akkor ezennel elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. A szavazás következik.